Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kollégák! Megköszönöm, hogy időre érkeztek, így is egy picit késve kezdjük. Tudom, hogy csütörtök délután van, de mégis nagyon fontos pont ez a napi rendünkön, és örülök, hogy el tudtak jönni. Julian King biztos úrral fogunk most biztonsági eszmecserét folytatni. Egy picit elhalasztottuk ezt a pontot, el kellett, hogy halasszuk. Örülök, hogy végre sikerült felvennünk a napi rendre. Szeretném megköszönni mindenkinek a türelmét, biztos úrnak is a türelmét, és köszönöm mindenkinek, akik az előkészítő üléseken részt vettek. Barbarának köszönöm az elnökletet, és térjünk vissza King biztos úrra, aki a biztonsági unióért felelős biztos. Ugye Európában a biztonsági helyzet, tehát ismerve, a, elhatároztuk, hogy a LIBE szakbizottságban struktúrált a párbeszédet fogunk folytatni az Európai Bizottsággal, illetve a tanács elnökségével valamint az érintett releváns tagállamok szakértőivel. Legalább évente kétszer kerül sor erre a biztonsági párbeszédre, emlékeztetek mindenkit. Mélyebb, átfogóbb vitát tudunk így folytatni a biztonsági kérdésekről. Az első biztonsági párbeszéd a vég, az információ megosztó eszközök végrehajtásával, használatával fog foglalkozni, ez egy nagyon fontos téma, amelyet a szakbizottságunk már korábban megvitatott, de azt hiszem mindenki egyetért abban, hogy megérdemel ez a téma részletesebb eszmecserét. Köszönöm biztos úrnak a dokumentációt, amelyet a rendelkezésünkre bocsátott a kérésünk nyomán, és természetesen mindenkinek még egyszer köszönetet mondok, aki március 6-án a nemzeti szervekkel tartott eszmecserén részt vett. Még valamit szeretnék mondani, és szerintem ez is fontos. King biztos úrtól azt is kérném, hogy szóljon néhány szót a londoni terrortámadásokról, és esetleg a brüsszeli támadások évfordulójáról, hogyha úgy gondolja. Tehát sok szeretettel köszöntöm még egyszer, és önné a szó. Uh, thank you for the invitation. Köszönöm ezt a meghívást, jó napot kívánok mindenkinek, hogyha megengedik, akkor Valóban azzal kezdeném, hogy a tegnapi napra szólok néhány szót, mielőtt még a mai témánkra rátérnénk. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében szólok, amikor azt mondom, hogy a tegnapi támadások, ugye egy hídon átsétáló ö, gyalogosokról van szó, a Westminster Bridge-en sétáltak át, és utána pedig a Palace of Westminster tért a támadás, ez mindenkit megdöbbentett, és az áldozatokkal együtt érzünk. Én magam nem gondolom, hogy véletlen az időzítés. Ez a támadás ugyanis a brüsszeli támadások első évfordulójának pontos napján következett be. Akkor, amikor itt a belga fővárosban emlékeztünk 32 ember halálára, az áldozatok mellett, a sebesültekre, akiknek az élete megváltozott, hosszú távú maradandó sérüléseket szenvedtek. A londoni támadó magatartása is egyfajta mintába illeszkedik. Nidzában is megtapasztaltuk ezt, a francia nemzeti ünnepen, és Berlinben is megtapasztaltuk ezt a fajta magatartást karácsony előtt nem sokkal. Egy képjármű gyakorlatilag fegyverré válik, a legkiszolgáltatott, legkiszolgáltatottabbakkal szemben, olyan hétköznapi emberekről van szó, mint mi, akik senkinek nem jelentenek fenyegetést, egyszerűen a hétköznapi életüket élik. A támadásról um, annyit mondanék, hogy a terrorista fenyegetettség um, nagyon mm, magas szintű Európában. Az Egyesült Királyság parlamentje, parlamentjével szembeni támadás az a demokráciánkkal szembeni támadás, és azt hiszem, hogy mindenki egyetért velünk ebben az Európai Unióban. Azok, akik ilyen támadásokat követnek el, a mi életmódunkat, az értékeinket támadják, veszik célba. De mi nem fogjuk hagyni, hogy ők győzene, győzedelmeskedjenek. Ezért gondolom, hogy Franciaország helyesen tette, hogy tavaly nyáron folytatta a bajnokság, a bajnokság, tehát hogy megtartották a bajnokságot a nédzai események után, és azt hiszem, hogy a német hatóságok is helyesen jártak el, amikor úgy döntöttek, hogy a karácsonyi piacokat továbbra is nyitva tartják, akkor is, hogyha megerősített biztonsági intézkedések mellett teszik ezt. Soha nem lehet elérni 100%-os biztonságot és 0% kockázatot. Amit tehetünk az az, hogy a lehető leginkább megnehezítjük a támadók dolgát, és így aztán valószínűtlenné tesszük a támadásokat. Én nekem az a meggyőződésem, hogy erőfeszítéseink eredményeket hoznak, tehát egyre inkább igyek, igyekszünk kiszorítani ebből a térből a terroristákat és másokat, akik támadnak bennünket, de folytatni kell a munkát, az ellenálló képességünket tovább erősíte, erősítve. Amiről ma beszélünk, az ennek a folytatott munkának egy aspektusa. És köszönöm, hogy megengedték, hogy szólhattam néhány szót erről a témáról. Most rátérnék a napi rendünkön szereplő témakörre. Ugye elnök úr azt javasolta, hogy a mai eszmecserét az információ megosztás lehetővé eszközök témájának szenteljük, ami valóban fontos a biztonság erősítéséhez. És én üdvözlöm ezt a lehetőséget. Az önök kérésére háttérinformációt bocsájtottunk a szakbizottság rendelkezésére, ahogy elnök úr is említette és ha jól értem, akkor igen, gyümölcsöző eszmecserét sikerült tartani a szakértőkkel, a tagállami szakértőkkel. A helyzet egyre összetettebb, tehát az együttműködés és az információ megosztás is egyre nagyobb jelentőségűvé válik abban, hogy az állampolgáraink biztonságát megerősítsük. Csak együtt tudunk szembenézni ezekkel a fenyegetettségekkel, nem csak a terrorizmussal, hanem a szervezett bűnözéssel és a kibertámadásokkal is. Ahogy már korábban is beszéltünk erről, én elmondtam, hogy a meggyőződésem az, hogy első körben a meglévő jogszabályokat és kezdeményezéseket kell teljes körben kihasználni, hogy a biztonsági téren érintett szereplők közötti információcserét teljes körben megvalósítsuk. Ezért szólította fel a bizottság a tagállamokat, hogy a meglévő EU-s szintű információs rendszereket használják. Finanszírozással, szakértelemmel és jó gyakorlatok megosztásával támogatja a bizottság a tagállamokat ebben. Keményen dolgoztunk, az elmúlt néhány évben, 2016 áprilisában, ahogy önök is tudják, az információs rendszerekkel kapcsolatos stratégiánkat indítottuk, az EU-s információs rendszerek elemzésének a céljával, a hiányosságokat beazonosítva, és a megoldásukra javaslatokat téve. Az információs rendszerek jobb kihasználása az egyik módja annak, hogy erősebb és intelligensebb rendszereink legyenek, és az interoperabilitás megvalósuljon. Voltak, akik már részt vehettek egy eszmecserén, ugye a plenáris ülésen ebben a témában februárban. Azoknak a kedvéért mondom, akik nem voltak ott ezen a plenáris ülésen, hogy mi történt, röviden összefoglalom. A meglévő rendszerekről van tehát szó. Először is a Schengen információs rendszer, Ugye tudjuk, hogy ez az a rendszer, amelyet a legszélesebb körben használnak a tagállamok és tagállami hatóságok. Szerintem ez valóban egy operatív siker. A tagállamok egyre inkább alkalmazzák, tehát a felhasználás ennek nő. Az a rendszerben szereplő adatok tárgyakkal vetik össze a személyek azonosságát, illetve a tárgyakat is beazonosítanak. 4 milliárd esetben most már 40%-os növekedést jelent ez a keresések számában a 2015 előtti időszakhoz képest. 150 ezerről a találatok száma most már több mint 200 ezerre nőtt a 2016-os évben. Azzal, hogy ezt elmondtam, azért még nem mondhatjuk, hogy nincs szükség technikai operatív javításokra, hogy hatékonyabbá tegyük a rendszereket, erre valóban még szükség van, ezért nyújtotta be a bizottság a javaslatait, és ezekről majd mindjárt szólok. Az EULISA ügynökség a jelenlegi keretek között a SIS javításán dolgozik, például egy automatikus új lenyomatazonosító szolgáltatáson dolgoznak, az AFIS szolgáltatáson, ami a határőröknek és rendvédelmi erőknek lehetővé tenni, hogy a rendszerben új lenyomatok alapján keressenek. Ezzel a funkcióval sokkal megbízhatóbban lehetne a személy azonosság megállapítását elvégezni, és a hamis iratokkal utazókat kiszűrni. Kísérleti projekt majd az év végéig hat tagállamot fog érinteni. A bizottság támogatott olyan kezdeményezéseket is, amelyek a tudatosság növelését célozták a tagállamokban, a tájékoztatást. Ez segített abban, hogy az ellenőrzések számát növeljék a szolgálatok, a keresések számát növeljék. Tehát 800%-os növekedést tapasztaltunk ugyanis a nemzetbiztonsági szervek által kiadott figyelmeztetésekben. Aztán a Prüm határozatok ugye szintén fontos eszközt jelentenek a határokon átnyúló együttműködésben 2008 óta, ugye adatcsere, DNA, új lenyomatok tartoznak ide, a tagállamok számára a végrehajtási határidő 2011. augusztusa volt, és még mindig van öt tagállam, amely nem felel meg ezeknek a határozatoknak. A bizottság tavaly szeptemberben indított kötelezettségszegési eljárást velük szemben, mind az öt tagállamtól megkaptuk a válaszokat, most zajlik ezeknek értékelése, az értékelése, mielőtt a következő lépéseket megtennénk. A bizottság támogatja a tagállamokat finanszírozással, és jó gyakorlatok cseréjével a Prüm határozatok végrehajtásában. Aztán pedig az úgynevezett svéd kezdeményezés a harmadik. Ugye mindenki tudja, hogy a tagállami információ cserére egy gyakorlat ez. Jó tapasztalatok vannak, de a tagállamok még mindig különböző módon használják fel ezt az eszközt. Most értékeljük a végrehajtást, hogy képet tudjunk alkotni a helyzetről, és ezek után dönt a bizottság majd arról, hogy milyen jövőbeni lépésekkel lehet a teljes körű és pontos végrehajtást elérni. A negyedik pedig a 2005-ös 671-es tanácsi döntés, ami azt írja elő, hogy az Európolnak, a Eurojustnak és más érintett tagállamoknak a cselekményekkel kapcsolatos információt az érintett tagállam át kell, hogy adja, kivéve, hogyha ez a vizsgálat lefolytatását hátrányosan érinteni. Ezt a döntést kiegészítette a terrorizmussal szembeni küzdelemről szóló irányelv, és itt meg is ragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a parlamentnek, illetve különösen ennek a szakbizottságnak a munkáját, ezzel a dossziéval kapcsolatban, mert ez nagy mértékben hozzá fog járulni a biztonság erősítéséhez. Az ötödik a vízainformációs rendszer, amely szintén segíti a tagállamok biztonságának az erősítését. 2013. szeptembere óta a hatóságok hozzáfértek ezek, ehhez az adatbázishoz, konkrét döntések alapján, tehát egyedi esetekben a vízhez való hozzáférés az még mindig, és ennek a kihasználása még mindig eléggé különbözik, tehát töredezett a kép az EU-n belül. Az információ megosztás az Európol és az Eurojust-tal azért változott az elmúlt években. Például a külföldi harcosok, akikről az Europol tájékoztatást kapott, és így be tudta építeni az adataikat a rendszerbe, szinte duplázódott most már 7884 rekord található ebben a rendszerben, ez a januári adat. Ide Európai Uniós állampolgárok és harmadik országok állampolgárai is beletartoznak. Ez egyébként azt mutatja, hogy növekszik a bizalom a tagállamok között, az adatbiztonság is javul. A hetedik az EU PNR irányelv, ami szinte egy eszköz, ezt ugye mindenki elfogadta, de még nincs teljesen végrehajtva. Ezt is tudják, hogy a tagállamok határideje 2018 május, eddigre kell átültetni, végrehajtani az irányelvet. Ezt a munkát támogatandó a bizottság tavaly novemberében végrehajtási tervet tett közzé, útmutatással és jó gyakorlatok leírásával, üléseket, workshopokat tartott, és finanszírozást, illetve egyéb platformokat bocsát a tagállamok rendelkezésére aztán az adatformátumokról, illetve az átadási protokollokról, amelyeket a légi utasszállítók be kell, hogy tartsanak, szintén tettünk közzé információkat. Ezek ugye arra vonatkoznak, hogy a tagállami szerveknek hogyan adják át az adatokat. 2016-os áprilisi stratégiában szereplő tartalomról szeretnék most beszámolni, ugye Három javaslattal álltunk elő a Schengeni információs rendszer erősítésére. Ezek garantálják a hatékony információcserét, a határokon átnyúló bűnözés, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben, illetve javítja a határbiztonságot mindez, illetve a migrációs áramlatok kezelését. Az első alkalommal javasoltuk, hogy kötelező legyen az, hogy a tagállamok a SZIS-ben figyelmeztetést tegyenek közzé, hogyha valaki terrorista cselekmény elkövetését, valakivel szemben terrorista cselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, és azonnal lépjen életbe tiltás. Az adatvédelemre is odafigyeltünk, további biztosítékokat vezettünk be a megreformált EU-s adatvédelmi szabályok értelmében most ezek a javaslatok, vagy vezetnénk be, ezek a javaslatok a tanácsnál és a bizottságnál vannak most az önök asztalán. Én nagyon szívesen együttműködöm az előadóval annak érdekében, hogy minél hamarabb előre tudjuk vinni a munkát. A többi javaslat az a menekültügyi adatbázis reformjáról szól például, tehát a juradák reformjáról, a hagyományos migráció, a visszatérítések támogatásával, illetve a bűnügyi adatokat tartalmazó információs rendszer, tehát az elítélt harmadik, állampolgár, harmadik országok beli állampolgárok adatai vannak ebben. Hadd szóljak néhány szót az EU be- és kiléptető rendszerrel kapcsolatos javaslatokról. Ugye itt a Schengeni határok átlépésénél merül fel a rendszer használata harmadik országbeli állampolgárok esetében. A tagállami hatóságok ebből megtudhatják, hogy mely személyek léphetnek be a Schengeni térségbe, kik jártak itt, mikor léptek be, mikor léptek ki. Ez könnyebbé teszi az elkövetők, illetve a gyanúsítottak, de még az áldozataikkal kapcsolatos adatok felkutatását is, és az azonosításukat. Diaz de Mera úr előadóval és a parlamenttel szívesen együttműködöm ebben a témában is, várom a sikeres lezárását a dossziénak. Végül pedig rátérnék arra a javaslatra, amelyet a bizottság egy utazási információs rendszerről tett. Ugye ez az ETS rendszer, az információs és engedélyezési rendszer, a vízamentes harmadik országok állampolgárairól van itt szó, akik érintettek, ő közöttük lehet beazonosítani a problémás személyeket, és ezáltal az európai biztonságot erősíti a rendszer. Az intézmények közös nyilatkozatban állapodtak meg abban, hogy ez jogalkotási prioritást képez, tehát az év vége előtt le kell zárni a dossziót. Én nagyon-nagyon szívesen és nagy örömmel támogatom az előadott gálasszonyt erőfeszítéseiben. Az is elhangzott, hogy az etias kapcsolatos munka attól függ, hogy milyen előrehaladást sikerül elérni az interoperabilitás terén az eszmecserében de én szerettem volna elmondani azt ma délután, hogy nem feltétlen értek ennek a megállapításnak a helyességével egyet. Tavaly novemberben a bizottság megvizsgálta az ETS javaslatot, ugye a vízamentes utazók esetében volt egy információs szakadék, hiányosság, és sürgős lépésekre van szükség ezzel kapcsolatban, hogy a külső határok biztonságát megfelelően garantálni tudjuk. Az ETS teszi ezt lehetővé, hogy ezt a hiányosságot megszüntessük, és ez párhuzamos az interoperabilitással kapcsolatban folytatott munkánkkal a bizottság kihasználta azt a lehetőséget, hogy hatástanulmányt ne nyújtson be, mivel az ügy sürgős. Tudom, hogy önök közül néhányan fenntartásaikat fogalmazták meg ezzel kapcsolatban, de készítettünk egy másik tanulmányt, amelyet a javaslattal együtt tettünk közzé. Mivel ennyire sürgős ennek az információs hiányosságnak a megszüntetése, ezért volt fontos, hogy az intézmények valamennyien prioritásként jelöljék meg az ETS-t a közös nyilatkozatunkban. Tehát az interoperabilitással kapcsolatos munka nem előfeltétele, illetve nem lassíthat le semmifajta más munkát olyan javaslatokon, amelyekről a társjogalkotók tárgyalnak. Ide tartozik az ETS, a be- és kiléptető rendszer, illetve a SZISZT megerősítő javaslatok tehát nem befolyásolja, nem lassítja le, nem befolyásolja a munkát. Ezekkel a rendszerekkel kapcsolatban az interoperabilitásról végzett munka minden párhuzamosan halad, és ezzel el is érkeztem az utolsó pontomhoz, az magához az interoperabilitáshoz, hogy jobban összekössük a rendszereket a, ebben a nagy információs rendszer hálóban. Legutóbb, január végén jöttem el ide a szakbizottságba, és akkor a magas szintű szakértői csoport következtetéseiről beszéltünk, és az interoperabilitásról. Ezt a szakértői csoportot arra kérték, hogy az interoperabilitás különböző lehetőségeit vázolja fel, a munkáját majd ajánlásokkal fogja lezárni májusban. 2016-os stratégiánknak megfelelően ezt követően a bizottság konkrét javaslatokat fog tenni a tanácsnak és önöknek, a parlamentnek május közepén, hogy aztán a jövőbeni lépésekről eszmecserét folytathassunk. Köszönöm a figyelmüket, elnézést, hogy egy picit hosszasan beszéltem, örömmel várom a ma délutáni eszmecserét. Megköszönöm, biztos úr. Ez a párbeszéd nagyon nagy jelentőségű, és nagyon örülök annak, hogy a kollégák itt vannak a kacsorokban, annak ellenére, hogy csütörtök délután vagyunk. Azt hiszem, hogy kitért olyan témákra, amelyek a képviselők szívéhez közel állnak. Nagyon hosszú a lista, kollégák, de azt hiszem, hogy van időnk a koordinátorokkal. Kezdjük, és Roberta Metzola az első. Köszönöm, Claude, és köszönöm a biztosnak is, hogy eljött hozzánk, és ilyen kimerítően leírta, hogy milyen tevékenységeket végez a bizottság ezen a területen. A tegnapi támadások a brüsszeli terrortámadás évfordulóján történtek, és azt hiszem, hogy soha nem lehetünk eléggé tudatában annak, hogy mekkora veszélyt jelent még mindig a terrorizmus a városainkra, az országunkra, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a mi csoportunk számára is, hogy továbbra is felszólítsuk a bizottságot arra, hogy dolgozzon ezen a területen, és tartsa az európai biztonságot a napirendje legelső helyén. Néhány kérdést szeretnék feltenni, amik jobban belemennek a részleteibe annak, amit most hallottunk öntől. Ami az új lenyomatokhoz kapcsolódó kísérleti projektet illeti, tudna erről többet mondani? Azt tervezik, hogy ez a kísérleti projekt majd kiterjed a hat tagállamon kívül több államra is, és bármiféle információ jobb, segítene nekünk abban, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik ezen a területen. A Prümmel kapcsolatban sajnálatosnak tartom, hogy több mint tíz évvel azután, hogy ezt elfogadtuk, még mindig igen sok tagállamban nem sikerült ezt teljes mértékben átültetni. Ez egy olyan eszköz volt, amiről úgy gondoltuk, hogy segíthet az információ cserében és ezt úgy mutathattuk volna fel, mint az erőfeszítéseink példáját. Az ets kapcsolatban örülök, hogy felhozta a hatástanulmány kérdését. Tegnap már egy igen hosszú vitát folytattunk a bizottsággal arról, hogy van-e szükség ilyen hatásvizsgálatokra, és hogy az átfogóbb megvalósíthatósági tanulmányok esetleg felválthatják-e ezt. Mi ezt a néppárt részéről prioritásnak tartjuk, és szeretnénk, hogyha ez fennmaradna, mert ez tudja kitölteni azt a hézagot, amit az ETS javasol. És nekem is és más kollégáknak is vannak aggájaik arra vonatkozóan, hogy a javaslat a jelenlegi formájában megmaradhat-e. Tehát jó lenne, hogyha egy hatásvizsgálat is készülne. Egy párbeszéd a következő időszakban feltárhatja ezeket a konkrétabb ajánlásokat, és azt, hogy hogyan tudunk ebben továbbra is együttműködni. Köszönjük szépen, Bergis Szepó következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm King úrnak is, hogy eljött hozzánk. Őszintén szólva, e, egyre inkább összezavarodom, és e, egyre idegesebb vagyok, mert mindig szép szavakat e, hallok arról, hogy be kell zárnunk az információs szakadékokat, hogy nagyon gyorsan meg kell ezt tennünk, és hogy ezért nincs időnk a hatásvizsgálatokra. Ha visszatekintek a brüsszeli legelső támadásokra, akkor emlékszem arra, hogy az egyik probléma éppen az volt, hogy nem tudtuk korábban, hogy az elkövetők mit is terveznek, mert a rendszereket nem használtuk elég hatékonyan. Ön az imént elmondta, hogy a Prümmi rendszert már 2011-ben át kellett volna ültetni a gyakorlatba, és még mindig csak néhány tagállam használja ezt, és a szabálysértési eljárás pedig csak 2016-ban indult meg. A parti őrséggel kapcsolatban is sürgettük a döntést, de csak most jöttünk rá arra, hogy egyes tagállamok egyszerűen nem teljesítik ezeket. Tehát miért is mondjuk azt, hogy sietünk, hogyha a végén kiderül, hogy nem használjuk a létező rendszereket. A, az elődaknak is ugyanezt tudom mondani. Most egy olyan határozatot készítünk elő, amelyel még több adatot lehetne gyűjteni. Én még nem láttam nyomát annak, hogy bármilyen hatásvizsgálat vizsgálná, hogy a hat éves gyerekek új lenyomat vizsgálatának lenne értelme. De még itt van az a probléma is, hogy a tagállamok minden esetre a menedékkérőktől új lenyomatokat vesznek le, de ezek nem kerülnek be mindig az előadak rendszerbe. Tehát vannak olyan információs hézagaink, amelyeket mi magunk hozunk létre, a tagállamok hozzák őket létre, de mégis újabb és újabb adatokat kérünk be. Jó lenne, hogyha öt évvel később, ha már olyan nagyon siettünk az etias kapcsolatban, akkor most nézzük, hogy ezt tényleg sikerül-e megvalósítani, vagy megint csak úgy panaszkodunk az információ megosztásról és információ hézagról, hogy azt aztán közben a tagállamok nem tartják be a kötelezettségeiket. Ezen kívül elvi kérdés az, hogy beszéljünk az adatok gyűjtésének a szükségességéről és arányosságáról. Nem vagyok biztos benne, hogy eljutottunk már odáig, hogy e- először ugyanis arról beszélünk, hogy több adatra van szükségünk, de aztán e, arra jövünk rá, hogy a kritikus pillanatban túl sok adat állt a rendelkezésünkre, és nem tudunk mit kezdeni velük. E, tartottunk egy szakértői találkozót négy tagállam szakértőivel, és az utas nyilvántartó rendszerről beszéltünk velük, és többen is azt mondták, hogy még mindig próbálják megtalálni a módját, hogy hogyan tudják hatékonyan kezelni azt a több millió adatot, ami ebben a rendszerben benne van, és hogyan lehet hatékonyan kiszűrni azokat a kis számú adatokat, amik valóban sikeresek lehetnek a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni küzdelemben. De jól van ez így, még több adatbázis hozunk most létre. Még egyszer, hogyha egyre, és, egyre több és több adatot gyűjtünk be, akkor hogyan tudja a bizottság biztosítani nem csak az adatvédelem és a magánélet védelmét, hanem az eljárási garanciák betartását is, például az ártatlanság vélelmét és a hatékony jogorvoslathoz való jogot. Ezek különösen fontos kérdések, mert egy közös adattárat tervezünk létrehozni, és a teljes identitás adatait tartalmazna ez az adatbázis, az Eurodacot és a be- és kilépési rendszert. Tegnap egy hosszas vitát folytattunk arról, hogy valóban érdemes-e az összes egészségügyi és bűnözési adatot begyűjteni, bár az Európa és az Interpol adatbázisaiban ellenőrizni szoktuk az embereket, de nem is ez a kérdés valójában. Az utolsó kérdésem, hogy ha az interoperabilitással foglalkozunk, vagy az adattár létrehozásával, akkor várunk-e bármilyen jogalkotási javaslatot ehhez, amikor a magas szintű csoport már közzétette a maga beszámolóját. És kaptunk egy ígéretet arra, hogy egy szolgálatközi konzultáció lesz, vagy talán régóta első alkalommal végre hatástanulmányt is kapunk. Köszönöm szépen. Rendben. Stevens asszony bejött, de aztán ki kellett mennie, nem tudom, hogy visszajön-e még. És az Alda nevében Natali következik. Köszönöm, Claude. Köszönöm, biztos úr. Ahogy a kollégák is elmondták, ez a vita az első párbeszéd a belső biztonságról. A ma délutáni eszmecsere különösen jelentős, a tegnapi események fényében. Egyrésztről a brüsszeli terrortámadások első évfordulója volt, másrésztről pedig szörnyű események történtek Londonban is. Tehát láthatja biztos úr, hogy az ön portfóliója mennyire fontos, és hogy az európai polgárok mennyire várják az európai közbelépést a biztonság területén. És különösen a kvalitatív elemek fontosak Európában. És remélem, hogy innentől két év múlva, ugyanis az ön mandátum akkor lejár majd, tehát hogy az európai képviselők mandátumának a végén nagyon sok dossziét sikerül lezárnunk, tehát valódi eredményeket felmutatnunk. Néhány kérdésem lenne. Az első kérdésem az információk tára. Mindenki tudja ma is, hogy az információcsere hatalmas előrelépés, ugyanis ez egy olyan terület, ami még nagyon hiányos, nagyon szétaprózott, és ha vannak is adatbázisok, azoknak a minősége és az információk megosztása a telepen dolgozók hozzáférés az még nem mindig tökéletes. És az is nagyon lényeges, hogy a javaslatokat megfelelően teljesítsük, ugyanis vannak megfelelően előkészített javaslatok, de a rendszerek összekapcsolódása és az egységes keresési metódus nélkül ezek nem sokat érnek. Mit várunk öntől, biztos úr? Azt, hogy egy kicsit gyorsabban haladjunk. Másodszor az intézkedések értékelése nagyon fontos – az ön meghallgatásán egy globális megközelítés mellett döntött. Nem sokára, április harmadikán megint szó lesz majd erről. Az értékelés mellett az is fontos, hogy konkrét értékelés és konkrét cselekvés történjen. A harmadik dolog egy gyors kérdés, a kiberbűnözésről szól. Emlékszem az ön meghallgatásán az úgynevezett kiberrezilienciáról, tehát ellenálló képességről. Nekem nagyon tetszett akkor ez a kifejezés, és ez inkább érzésnek hangzott, nem pedig konkrét politikai cselekvésnek. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen konkrét európai terv rejlik emögött a kiberreziliencia mögött. Tehát erről szeretnék pontosabban hallani valamit. Hogyan képzeli el ön ezen a területen a saját cselekvését? És még egy igen aktuális kérdésem van. 48 órája az, az Egyesült Államok a számítógépek és tabletek szállítására való újabb korlátozást vezetett be a közel-kelet egyes országaiból kiinduló járatokon. E, amikor ezt bejelentették, akkor mindenki azt gondolta, hogy ez csak az x diszkriminációs intézkedés Trump úr által, ami barátaink ellen, de az Egyesült Királyság nemrég hasonló korlátozásokat fogadott el. Ez egy olyan kérdés vajon, amelyen az önök szolgálata is dolgoznak? Mi a biztos úr álláspontja ezzel a helyzettel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönjük, Natalie. A következő az ördek képviseletében Gilles asszony. Köszönöm. Elnök úr. Ha megengedi, akkor összehasonlítanám a biztos úr bevezetőjét az adat rendszerek interoperabilitásával kapcsolatban, és a biztonságú nőjéről szóló ötödik állapot felmérő jelentés között. Ez utóbbiban nagyon nagy érdeklődéssel olvastam azt, hogy ön kiemeli a deradikalizációt, azt, hogy hogyan lehet a visszatérő dzsihadistákat kezelni, a light célpontokkal mit lehet kezdeni, és ön ebben az anyagban megmutatja, hogy belülről fenyegetik a biztonságunkat. Amit én továbbra is folyton hangsúlyozok, hogy az erőfeszítéseinket arra kell koncentrálni, hogy felfedjük, megjósoljuk és megelőzzük a belső biztonsági veszélyeket. De a javaslatok, amelyek most előttünk vannak, az, hogy az adatbázisokat terjesszék ki és kapcsolják össze, ezek sokkal inkább a külső biztonsági fenyegetésekre koncentrálnak. Én ezt problémásnak találom, és a, az Eurodac példáját említeném. Pillanatnyilag itt arról tárgyalnak, hogy ez a rendszer szükséges ahhoz, hogy a Dublini rendszer működni tudjon, és ennek a segítségével lehet megkülönböztetni a menedékkérőket – másoktól, és ezt most beépítik egy olyan rendszerbe, amelybe a visszatérés is beletartozik majd, és a további bűnügyi nyomozásoknál is lehet ezt majd használni. Én ezt a funkciót meglehetősen aggasztónak találom, és szeretném megkérdezni, hogy ön gondolkodott-e már annak a lehetőségén, hogy a statisztikákat hamisíthatják, amikor az erődakot elkezdjük használni, tehát például a hat éves gyerekeket is bevezetik ebbe a rendszerbe, és elkezdjük őket egyre inkább bűnügyi vizsgálatokra, nyomozásokra használni. Vajon egy pár év múlva nem fogjuk azt látni, hogy egyre több gyereknek lesz migráns háttere, és ők is bekerülnek majd a bűnözői statisztikába, egyszerűen azért, mert levettük az új lenyomatukat, és azoknak az új lenyomatait pedig nem vettük le, akik itt születtek, és elkészítették nekik a megfelelő papírokat a megfelelő időben. Úgy gondolom, hogy az a kockázat, hogy ezek a kockázatok ahelyett, hogy összehoznák az országainkat, még inkább fenyegetik és bizonytalanságot okoznak nekünk, és ez nem használ azoknak a migránsoknak sem, akiknek be kellene integrálódniuk a társadalomba. Egy kérdést tennék még fel, ez a legutolsó kérdésem. Az ülés előkészítéseként merült fel bennem ez a kérdés, de erre ott nem kaptam választ, pedig szerintem létfontosságú lenne, hogy megértsük, az integrációs szükségletet. Hogy működik ez valójában? Tehát ott van egy rendőr, aki megállít valakit, nagyon sok adatbázisból választhat ez a rendőr, egyszerűen betáplálja a nevet, és kap egy találatot, vagy nem. Senki nem válaszolt arra a kérdésre, hogy hogy működik ez, és mit jelent az, amikor valaki találatnak minősül a rendszerben, és mikor, mi történik, hogyha nincs benne a rendszerben. Az előkészítő ülésen beszéltünk egy rendőrrel is, egy néhány héttel ezelőtt, és ők nagyon örültek annak, hogy összekapcsoljuk az adatbázisokat, de, de senki nem tudott nekem választ adni, pedig én nagyon szeretnék választ kapni arra, hogy hogyan lehet úgy megelőzni a bűneseteket, hogyan lehet a megfelelő adatot a megfelelő időben a kezünkben tartani. Nagyon szeretnék néhány konkrét példát kapni, hiszen én így tudnám eldönteni, hogy engedném-e az ilyenfajta interoperabilitást. Köszönöm szépen. Köszönjük, Holmájer asszony következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves biztos úr. Először is meg szeretném tudni azt, hogy mely öt ország nem valósította meg még mindig a prümi megállapodást, mivel valóban 2011. augusztusa óta um, ugye már sok időt telt el, addig meg lehetett valósítani a prémium megállapodást. Ha megnézzük, hogy uh, milyen sok veszély van, terrorista támadások, tehát fontos lenne, hogyha időben történne megvalósítást. Én köszönöm uh, szépen, hogy végre elindítják a szerződés összegési eljárást. Nagyon fontos az intenzív kommunikáció az érintett országokkal, és ennek nagyon örülök. A második megjegyzésem. Meg tud-e nevezni egy időtervet a magas szintű szakértői csoport munkájánál az interoperabilitást illetően, Hondosnak tartanám, és hálás is lennék azért, hogyha a bizottság, tagországok példákat mondanának erre. Én nagyon sok példát hallottam tegnap az Európol konferenciáján, ahol a hiányos interkonnektivitás miért voltak problémák a rendőrségi nyomozásnál, nehézségek alakulnak emiatt, hogy az adott bankok nem összekapcsolhatok. és amit Sargent Nikolagan aztán mondott, kialakulnak a lyukak, bizonyos tagországoknál ezek megvannak, másoknál nem, ezek nem összevethetőek minden esetben egymással, és így is felmerülnek olyan lyukak, amelyek ahhoz vezetnek, hogy nem lehet időben feldolgozni, vagy összehasonlítani az információkat. A harmadik kérdésem, ez az adatelemzésre vonatkozott, vonatkozik. A tegnapi konferenciából az derült ki számomra, hogy alapvető fontosságú a meglévő adatokat elemezni, illetve az információkat elemezni. Lehetséges lenne-e ezeket az elemzés egységeket, amelyek viszonylag kicsik, hogy ezeket megnöveljük, és azoknak a tagországoknak felajánljuk, akik együttműködnek az Európollal, és utána pedig az összes tagország megkaphatná mindezeket azért, hogy az információkat megfelelő módon felhasználhassák. Köszönöm szépen, Csinicsi asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a biztos látogatását. Rómában is ott lesz majd a 60. Eh, évfordulóra való emlékezés, emlékünnepségen, de nyilván szükség van rá itt és Brüsszelben. A tavaly terrortámadás áldozatairól való megemlékezésen nagyon sok szörnyű dolgot éltünk meg, éppen ezért eh, nagyon sürgős megvalósítani a fontos eh, jogszabályokat. Ezt el szerettem volna mondani. Tegnap volt egy további terültámadás Londonban, és mindez előre nem látható. Lehet a határokon átnyúló bűnözést látni, a terrorizmus bűncselekményeket, terrorizmus ellenes küzdelmi egyében születik egy irányelv is. Nagyon fontos az együttműködést összekapcsolni, az információt kicserélni azért, hogy a bűncselekmények, a bűnözés ellen küzdeni tudjunk. Ön átfogóan mutatta be ezeket a folyamatokat, ezt köszönöm szépen. Néhány kolléga már megfogalmazott kérdéseket, én ezekhez csak tartakozni tudom. Ön különböző adatbankokra utalt, a fészt említette, ez még nem valósul még teljesen, illetve a Prüm sem, a PNR helyzet, és itt uh, még számos példa van arra, hogy mit nem sikerült mindeddig megfelelően megvalósítani. Meg szeretném kérdezni azt, hogy vannak-e speciális adatok olyan országcsoportokra vonatkozóan, akik különösen nagy kockázatot jelentenek és hogy amennyiben ez így van, úgy felmerülhet a kérdés is, hogy bizonyos országok miért jelentenek nagyobb kockázatot, mint mások. Milyen okok állnak minden mögött, és hogyan lehet a szimmetriákat bemutatni. A kollégák utaltak az interoperabilitásra, az elhangzott aggályok nagy részében osztozni tudok, illetve szükség van a, arra, hogy gyorsan cselekedjünk, hogy hol korábban ő mondott, az egyetlen interfész az adatokhoz való hozzáférésnél nagyon fontos. Tudjuk azt, hogy ezek nagyon jó rendszerek, de fontos, hogy konkrétan a célra törekedjünk, illetve az üzemeltetők, akik adatokat visznek be az adatbankba, fontos, hogy őket megfelelően fel tudják dolgozni. Fontos az egységes interfész, amennyiben ez nem létezik, úgy problémás az adatok feldolgozása, de a mai napnak nem is ez a témája. Ön azonban erre kitért, Giszlek asszony is említette a kiberbiztonság kérdését. A kiberbűnözés nem csak a mai nap témáihoz kapcsolódik szorosan, egy olyan bűncselekmény a kiber biztonsági kérdéseknél, ami nem csak az egyes polgárokat veszélyezteti, hanem kormányokat, országokat veszélyeztet. És szeretném, hogyha erre a pontra is kitérne, hogyan kezeli ezeket a biztonsági kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koelyó úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk. Én is szolidaritásomról szeretném tenni önt, illetve eh, az ön társait, állampolgártársait. Léteznek már megfelelő adatbázisok, amelyek működnek, és valóban én úgy érzem, hogy nagyon fontos megnézni azt, hogy mi az, ami már működik. És uh, utána vizsgáljuk csak meg a uh, jövőt. Ami az interoperabilitásra foglalkozó magas szintű csoportot illeti, üdvözlöm ennek létrehozzatalát. Viszont biztos úr hangsúlyozni szeretném azt, hogy további lépésekön szükség az interoperabilitás biztosítása érdekében, illetve az Európai Unió információs menedzsment stratégiájában. Viszont csak azután, miután elfogadtuk, vagy elutasítottuk a jelenlegi rendszereket, amelyek előttünk vannak. Ön elmondta a mandátum elején, hogy pragmatikusaknak kell lennünk, és a polgárok számára nagyobb biztonság eh, megteremtés egy fontos feladat, illetve fontos azokon a rendszereken javítani, amelyek már léteznek a Schengen információs rendszer. Ennek nagyon jó példája a rendszeres fejlesztés, az érintetekkel való rendszeres eh, egyeztetés. Jelentéstevőként ezen a ponton dolgozni fogok. Eh, és azt gondolom, hogy jó és gyors munkát fogunk végezni. Egyetértek azzal, amit ön mondott az újranyomatokról. Azt gondolom, a SZIS-2 már bizonyos biometrikus adatokat előirányzott, viszont ez a jogi rendelkezésre nem értünk teljes mértékben, nem csak ami az adatok tárolását illeti. Fontos, hogy az új használjuk, tehát vannak más rendszerek is, a Prümi, megállapodás a PNR, jó lenne, hogy a PNR rendelkezéseket mindenki megvalósítaná, viszont nem az összes tagország valósította meg ezeket a Prümi megállapodás. 9 évvel ezelőtt került elfogadásra, és hat év után járt le megvalósítás időszak, de még mindig van öt olyan tagország, akik nem valósították meg ezt. A tanács pedig még csak meg sem osztja a statisztikai adatokat. Egy utolsó rövid kérdésem, én nagyobb információ cserét javasoltam, nincs a több információ cserét, az Europol kibővítette kompetenciáit a bizottság értelmében, azok az adatok, amelyek bekerülnek az európai információs rendszerébe, ez ezen adatok száma egyre nagyobb. felül a kérdés, hogy mindent becsatolunk el rendszerbe, vagy a tagországok jobb információkat juttatnak el az Európolhoz. Ha ez így van, akkor mi eredményezte ezt a változást? Köszönöm, Carlos Sofi Intvert. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a biztos hozzászólását. Én is úgy éreztem, hogy fontos jelen lenni a mai vitán. Én is szomorú vagyok a tegnapi események miatt, viszont dühös is vagyok egyben. Halljuk azt, hogy az iszlám állam magára vállalta támadást, az összes támadást. Az elmúlt hónapban nagyon sok olyan egyén volt, aki akkor fogyasztott uh, drogot is, és uh, úgy érzik magukról, hogy uh, hősök. A tegnapi név uh, is volt, és autó. Hát, um, nagyon dühösít tesz az, hogy ezek az emberek úgy érzik magukról, hogy ők szuperhírók, nagyon sok um, kárt tesznek, minden alkalommal ezt a mantrát mondogatjuk el, túllépünk ezen, mint egy tényen, és utána folytatjuk a saját jogállamiságunk tönkretételét, és eh, az elmúlt 15 évben ezen csak tovább nyírváltunk. Ön beszélt az információs hiátus eh, megszüntetéséről, nyilván e-, ennek senki nem mond ellen, de ez mit jelent? Pontosan én szívesen támogatok bármilyen olyan kezdeményezést, amelynek célja a jobb információt csere, mint ahogy tudja, én az informatikus kötelező jellegű cserét támogatom. Ha megnézzük a tegnapi támogatás, támadásokat, ez az ember az, az első kérdésében született, az emi 5 is ismerte őt, radikalizált extremistaként tudtak a létezéséről, akkor hogy elkövetettel mégis támadás minden egyes támadásra sor került az a területén 2011 óta, beleértve szeptember 11-i támadásokat, róluk is tudták, hogy léteznek, és minden alkalommal több gyűjtést követelünk, Hát az összes információval, amelyen rendelkeztünk erről a szeméről, Tudtuk róla azt, hogy egy szép napon felébred, fog egy és belül a tartójába, és támadást követel. Egy fél órával ezelőtt volt egy, egy további őrült, aki Antwerpenben nagy sebességgel szintén hasonlót követett el, lehet, hogy ő csak egy őrült, de ez is lehet, hogy terrorista, tehát ezeket a személyeket így nem fogjuk tudni megtalálni. Tehát az információs hiány, hihetős betöltése nagyon fontos, erre más, ehhez másra van szükség. Amikor olyan hivatalba lépett, akkor sokat beszélt a szociális aspektus, a stb. stb. stb. A bizottság mit tesz eh, ezen a területen az EU PNR adatok? Én elmondtam már önnek a véleményemet, eh, láttuk ezt előre, amikor szavaztunk az elmúlt évben, én ellene szavaztam mindennek, hiszen Ugyan eh, az a helyzet, mint az adat eh, megtartási irányelvnél, lehet, hogy a bírák ezt megint csak bedarálják, a biztonság semmi köze, buta dolog. Mit csinál a bizottság, amikor az elmúlt alkalommal erről beszélünk, az elmúlt évben, akkor azt ígérték nekünk, hogy írásbeli frissítést kapunk mindennek a költségetési aspektusáról, hiszen az Európai Unió 130 millió eurót költött PNR dologra. Mi történik ezekkel a pénzekkel? Utolsó kérdésem, ön beszélt Franciaországról, és elítélte e- Franciaországot, amiatt, hogy a futballbajnokságot nem fújta le. De mi a helyzet a sürgősségi állapottal. Franciaországban nem már több mint egy évet tart mindez. Ön szerint ez megalapozott Más országokra hasonló sors vár -e? Mi beszélünk arról, hogy fenntartjuk a saját életünket. Köszönöm szépen! Um, last on the list is Mario Lauristin. I think um, Monica, you wanted to come back. Lauristin asszony az utolsó, de Monika még szeretett volna szólni, úgyhogy akkor majd utána. Köszönöm szépen, mondja Lauristin asszony, én folytatnám a sort Monikával. Az adatelemzés minőségével van itt gond. Adatvédelem, magánéletvédelme témákban ugye mindenkit aggaszt, az, hogy bárkit meg, le, meg lehet találni, profilt lehet alkotni róla, követni lehet, és mindent, minden információt össze lehet róla szedni. Ez egy elég mély meggyőződése az embereknek. És akkor közben itt egy valós helyzet, ahol itt van egy ember, akit már 15 vagy nem tudom hány éve ismernek a titkosszolgálatok, és egész egyszerűen nem készítették el a profilját, nem követték nyomon, sőt, teljes egyszerűségében váratlan volt, hogy ezt fogja elkövetni, amit elkövetett, úgyhogy azért azt hiszem a két elképzelés között igen nagy a szakadék, nagy a távolság számomra. Tehát az adat elemzés minőségéről is szó van. Nem csak a nagy adatbázisokban, hanem a, az ilyenfajta profil elemzés esetében is. A pozitív értelemben, amikor arra használják a profilalkotást, hogy megelőzzenek ilyen eseményeket. A kérdésem az erőforrásokat érinti. Tehát milyen erőforrásokat fordít a bizottság arra, hogy a lehető legmagasabb szinten folytassanak kutatásokat a témában? A lehető legmagasabb szinten jöjjön létre tudás, új metodológiák, mert itt nagyon komoly helyzetről van szó nem arról van szó, hogy ugye ide jövünk, és akkor csak annyit mondunk el, hogy változtatni kell, és meg kell változtatni az adatelemzési módszereket. Ez teljesen hiába való. Nagyon kevés szakember van, aki az adatrendszereket létre tudja hozni. Nem egy nagy kosárról van szó, mibe beöntjük az adatokat, hanem az ilyen rendszerek létrehozása szakértelmet igényel, és kevesen vannak, akik ehhez értenek, akik a rendszerek minőségének a javításához értenek. Az elemzés minőségéhez értenek. Tehát ugyanazok a tisztviselők, akik az adatvédelemért felelősek, hogy vannak kiképezve, milyen tájékoztatást kapnak ebben a témában. Én nekem az a gyanúm, hogy nagyon sok országban, akik elmaradoznak, lemaradoznak, egész egyszerűen nem tudják használni a rendszert, nem tudják, hogy mit kezdjenek ezekkel az adatokkal, vagy nem bíznak az adatok megbízhatóságában, vagy a rendszerben, nem kaptak tájékoztatást, vagy nincs ilyen intellektuális kapacitásuk azoknak a, a tisztviselőknek, akiknek ez a feladata lenne. De hát mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a biztonság miatt az adat elemzés minőségé javítson, és így tovább a saját hazám, ugye az Eulizának ad otthont. Kérdezem, hogy hogyan gondolják, milyen szerepet vehet, vállalhat magára az Eulisa ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, Monika, gyorsan vissza akartál még térni valamire. Igen, elnök úr, egy valamire szerettem volna még eh, visszatérni, folytatva Sophie Intveld gondolatát. Nem hiszem, hogy a Libe Bizottságban eh, egyfolytában eh, nekünk kell panaszkodni, el kell ismerni azért azt is, hogy nagyon sok tagállamban nagyon sok terrorista cselekményt meg, meg tudtak előzni, el tudtak kerülni, és valóban cseréltek információt a tagállamokat. Antwerpenben megállítottak például egy gépjárművet, fegyvereket találtak benne, letartóztatták az utasokat, és itt volt, tehát azért a tagállamok ö, eredményeket is elérnek, és ezt el kellene, hogy ismerjük. Gyakran látjuk egyébként, különösképpen az Antwerpeni esetben, hogy a rendőrség nagyon gyorsan reagált, és sikerült megelőzni azt, hogy súlyosabb dolog történjen. Ha a londoni eseményeket vizsgáljuk, akkor itt is látható, hogy a rendőrség nagyon gyorsan reagált. És én tényleg úgy érzem, hogy azért nem kellene túlságosan kritikusnak lennünk itt a szakbizottságban. Valóban azért van adatcsere, a rendszerek működnek, és ez a terrorizmus elleni küzdelem alapköve. Tehát ösztönözzük inkább a tagállamokat arra, hogy előrelépéseket érjenek el, hogy javítsanak az információ cserén. És biztos úr, én ezért kértem újból szót, szerettem volna visszatérni még arra, hogy szükséges valóban az, hogy a sikertörténeteket is elterjesszük. Tehát tényleg kérem, hogy jöjjön, jöjjenek el, és meséljék el a sikertörténeteket, mert nekünk el, er-, ezekről is tájékozódnunk kell, tudnunk kell, hogy sikerült valamit elérni, és a biztonsági szolgálataink, az információcsere jól működik, ezt tudnunk kell. És e tekintetben is kíváncsiak vagyunk az önök mondani valójára. Egy pillanat, mondja Sophie Intvelt, én feltételezem, hogy Holmeyer asszony elfogadja, hogy itt van ezen a kontinensen, és én kifejezhetem a véleményemet. Természetesen, mondja az elnök úr. Elnézést, a vitát lezárhatom azzal, hogy azt mondom, hogy ennek a témának egy része az tulajdonképpen a megelőzés. Tehát ugye voltak olyan támadások, amelyeket megelőztek, ez a szakbizottság kapott erről is tájékoztatást, sok képviselőnek van tapasztalata e témában. Tehát tudják, hogy sok támadást sikerült megelőzni, de hát ez nem fog fölmerülni egy biztonsági párbeszédben, mert ugye eleve ezeket megakadályozták, tehát nem tudunk túl sokat, a titkos szolgálatok nem fognak további részleteket nyilvánosságra hozni. Tehát a biztonsági párbeszédben olyan témák merülnek fel, amelyek a közvéleményt foglalkoztatják, ahol jogalkotási kötelezettségünk van, tehát például a PNR, ugye a határidő 2019, és bizony vannak tagállamok, amelyek egyáltalán nem készültek fel. Ettől függetlenül ugye még igaz az a tény, hogy ez egy nagyon bonyolult, összetett terület, tehát itt a megelőzés is fontos, és ezeket mindig fel kell vetni, ezeket a kérdéseket. Tehát ezzel nekem semmi gondom nincs. Nem is tudom, hogy miért mondom el mindezt. Próbálok itt közvetíteni, de talán nincs is erre szükség. Ugye soha nem fogod visszakapni ezt az egy percet, de hát Sophie és Monika között mediálni, nem is tudom, hogy ennek van-e oka. Hát mindegy, jó, csütörtök délután volt, nehéz hét volt itt, nehéz hetünk volt de hát azért nem szeretném a, a támadások megelőzésének a jelentőségét sem lekicsinyíteni. Tehát ez, ez is fontos felvetés volt. Rendben, az emberek megkérdezik, hogy megkérdezik magukban, hogy mondjuk miért köszönöm meg mindenkinek, hogy itt van csütörtök délután. Hát ezt áttettük ugye a napi rendünkre ezt az időpontot. A bizottságnak is át kellett szerveznie a munkáját, a kollégák is átszervezték a munkájukat, voltak akik ugye elmentek az előkészítő ülésre, és most is itt vannak. Tehát így vált lehetővé ez a párbeszéd. Úgyhogy mindenkinek megköszönöm hogy megtette ezeket az erőfeszítéseket. Nagyon sok végrehajtásra vonatkozó kérdést kapott a biztos úr, de kapott másokat is. Nagyon sokat dolgoztunk a héten, amely mind-mind ide vezetett, ebbe a párbeszédbe torkollott, az ETIAS és egyéb rendszerekről is beszéltünk, úgyhogy biztos úr most aztán fel van adva a lecke a válaszadásra. Köszönöm szépen, és megköszönöm mindenkinek, hogy ennyire elkötelezett ebben a témában. és köszönöm azt is, hogy az együttérzésükről számoltak be a szomorú események kapcsán, terörista támadások kapcsán. Megpróbálok a lehető legtöbb kérdésre válaszolni. Ha bárki úgy érzi, hogy nem válaszoltam valamire, akkor legyen szíves, szóljon. És hogyha nem tudok válaszolni, akkor természetesen majd írásban meg fogom ezt tenni. Először is, hogyan kívánok végigmenni a felvetéseken, egy picit struktúráltan. Ahogy Koelyó úr és mások is felhívták rá a figyelmet, a fő téma, amiről ma beszélünk, az az, hogy a meglévő rendszerekkel hogyan dolgozzunk jobban is. Én is erről beszéltem, és nagyon sokan erről szóltak, erről kérdeztek. Aztán voltak, akik többen, és szerintem helyesen, egy picit átfogóbban kezelték a témát, hiszen mégiscsak biztonsági párbeszédről van szó, és egyéb kérdéseket is felvetettek, például az interoperabilitást, a rendszerek között, az ehhez fűződő egyéb problémákat, tehát ezzel is fogok foglalkozni. De azért megjegyezném, hogy ez egy olyan téma, amire majd még vissza kell térnünk. Többen önök közül felvetették a megelőzést. Mármint a tekintetben, hogy a radikalizációt elkerüljük, a egyes közösségek közötti jó kapcsolatokat erősítjük, illetve beazonosítjuk azokat a személyeket, akik aggályokra adhatnak okot, és itt élnek. Itt utalnék arra, amit Sargentini asszony mondott. Nem szeretném el kikerülni ezeket a kérdéseket egyáltalán, és egyébként nem régiben az egyik biztonsági unióról szóló jelentésben foglalkoztunk ezekkel, beszéltem is ezekről a témákról legutóbb éppen tegnap egy könyvbemutatón, amely arról szólt, hogy hogyan lehet a radikalizálódással szembeszállni, hogyha kívánják, akkor az Európai Bizottság honlapján megtalálják az általam elmondottakat. Engem ez komolyan foglalkoztat, hogy hogyan lehet a radikalizálódással szembeszállni a közösségekben, hogyha ebben a témában külön eszmecserét kívánok folytatni, akkor én erre is nyitott vagyok. Többen, legutóbb Intvelt asszony kérdezett rá több formában arra, hogy hogyan, eh, milyen tanulságokat vonunk le a már bekövetkezett támadásokból, hát elköteleztük magunkat emellett is, tehát igyekszünk tanulni minden helyzetből, levonni a tanulságokat. Erről is beszéltem és írtam is, legutóbb a múlt héten, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel meg tudjuk majd akadályozni az összes jövőbeli támadást. És nyilván nagyon fontos, különösképpen, hogyha egy olyan szeméről van szó, aki mondjuk aki iránt érdeklődtek a rendőri szervek, azért fontos, hogy megfigyeljék, de hát azért nem lehet mindenkit folyamatosan megfigyelés alatt tartani a tagállami szervek bizony folytatják ezt a tevékenységet, nem feltétlen állandóan, mindig kiértékelik, hogy mely személy mekkora kockázatot jelent. Voltak olyan alkalmak, amikor mondjuk valaki, akit megfigyeltek, aztán a prioritási sorrendben lejjebb kerül, és utána mondjuk egy gyors radikalizáció miatt támadást követel. Láttunk erre példát, és sajnos én úgy érzem, hogy erre lesz még példa a jövőben. Hogyha mondjuk az a, frissen radikalizálódott, vagy újra radikalizálódott személy úgy dönt, hogy mondjuk az első rendelkezésére álló eszköz, hogy megoldást választja a támadás elkövetésére, és egyedül jár el, tehát senkivel nem kommunikál, semmilyen hálózattal nem veszi fel a kapcsolatot, akkor nagyon-nagyon nehéz bármit is tenni. És amikor azokról az intézkedésekről beszélünk, amelyeket együtt hozunk meg, hogy növeljük, javítsuk a biztonságunkat, szerintem elengedhetetlenül fontos, vagy elkerüljük azt, hogy a rossz benyomást keltsük másokban, azt a benyomást, hogy meg tudjuk szüntetni a kockázatot, mert ez lehetetlen, tehát nem létezik a nulla százalékos kockázat. Viszont ez nem jelenti azt, hogy helytelen reálisan értékelni a dolgokat, és cselekedni, lépni, amikor úgy gondoljuk, hogy szükség van erre. Tehát szerintem ez az, ami iránt mindannyian elköteleztük magunkat, ez a közös fellépésünk. Én önök előtt is megígértem, és továbbra is elkötelezett vagyok a mellett, hogy értékeljük folyamatosan a politikáinkat. Remélem, hogy az eszmecserék száma, ugye az eszmecserék majd egymás után bekövetkeznek, tökéletesek nem leszünk, nem tudom megígérni önöknek, de azt meg tudom ígérni, hogy a hatékonyság kiértékelését erősítjük, és ennek az egyik része, többen említették ezt önök közül, a végrehajtás, ami egy komoly kihívás. Nagyon komolyan vesszük a végrehajtást. A PNR az egyik példája ennek, amelyet már többen említettek az önök közül. A végrehajtási tervet, amelyet elkészített a bizottság, megosztottuk önökkel. Azt hiszem, hogy még egyéb információkat is, tehát a finanszírozással kapcsolatos információkat is megosztottunk, nincsen rejtegetni valónk, ha esetleg ezek nem jutottak el ide, akkor megtesszük még, tehát adjuk az információt, további 70 milliós összegről van szó, tehát minden információt átadunk természetesen, és hogyha végrehajtással kapcsolatban van bármilyen elem, amelyre még kíváncsiak, akkor az önök rendelkezésére állunk. Julian, a PNR-rel kapcsolatban mondja az elnök, ugye 2019 a határidő? Nem, 2008 tavasza, mondja a biztos annyira lassú ez a lendület ahhoz, hogy a határidőt tartani tudják, ezt, ezt mondták a, a kollégák, erre hívták fel a figyelmet. Ugye a német és a francia belügyminiszter is jön majd, és ez lesz az egyik téma. Elnézést, hogy félbeszakítottam, ez lesz. Én nem mondom, hogy nem értek egyet, én is szeretnék gyorsabban haladni a végrehajtással, hogyha tudnak ebben segíteni nekem, és hogy ezt a témát folyamatosan napirenden tartsuk, akkor én ezért nagyon hálás leszek. Nagyon nehéz lesz a végrehajtás egy-két ponton, de egyébként szerintem nem volt hiba, ahogy eljártunk. Azért, mert tényleg van egy-két rendszer, aminek a végrehajtásában, megvalósításában a tagállamok nehézségekbe ütköznek. De ez különös kihívást, különleges kihívást jelent, de őszintén, nyitottan közelítjük meg, tehát nincs rejtegetni valónk, takargatni valónk, és írásban beszámoltunk valóban arról is, hogy a kötelezettségszegési eljárásokkal hol tartunk. Görögország, Írország, Olaszország, Portugália és Horvátország érintett. Mindannyian válaszoltak nekünk, és ahogy mondtam, a válaszaikat most elemezzük – és őszintén szólva, az látszik, hogy az elő a készültségük különböző szinteken áll. Ezt is már mondtam másút, most is elmondom, hogy ha valahol nem megfelelő a készenlét, akkor tovább fogjuk folytatni ezt a folyamatot, tehát a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszába fogunk lépni. Ezek tehát azok a témák, amelyek a mai szigorúan vett témánkon kívül felmerültek, csak azért mondtam, hogy nem kívánok itt elkerülni semmit, úgyhogy, de majd a, ami, ami a mai napi rendünkön van, arról ö, részletesen is szólok, most az egyéb kérdéseket ezzel lezártam. Tehát még egyszer az AFIS kísérleti projekt, ugye az összes tagállamnak tagállam előtt nyitva fog állni, remélem, hogy minél előbb, mint később. Azért, mert a jogalap már megvan, a tagállamok valamennyien azt mondták, hogy nyitottak ennek a használatára. Ó, fantasztikus, és megtaláltam a információt a hat tagállamról, akik részt vesznek a kísérleti projektben, Ausztria, Németország, Hollandia, Portugália, Lettország és Svájc. A, ugye a Schengenhez társult országként vesző részt ebben a kísérleti projektben. Ami az etiázt illeti, nem vagyok meglepve, tulajdonképpen értem az önök frusztrációját a hatástanulmányjal kapcsolatban ezen a téren, de ahol tényleg vészhelyzet van, vagy hogy mondjam, sürgősség, attól tartok, hogy nem tudom megígérni, hogy akkor mindig az összes hatástanulmányt elkészítjük, tehát a hatástanulmányok teljes skáláját fel fogjuk vonultatni. Az ETS esetében is most erről volt szó, hogy a javaslatunkat egy végrehajthatósági tanulmányra alapoztuk. Én ezt láttam, emlékeztettek is engem erre. 280 oldalas ez a tanulmány, és ezt nyilvánosságra is hoztuk a javaslattal együtt. Ez a különböző lehetőségeket és azoknak a hatását felméri, nem jutott el ugye a végrehajtási, a hatástanulmányi szakaszba, tehát nem ment hatástanulmányt készítő bizottsághoz, testülethez, de ha kívánják, akkor én szívesen folytatom még ezzel kapcsolatban is a párbeszédet, tehát szívesen beszámolok a bizonyítékokról, azokról a lehetőségekről, amelyeket figyelembe vettük, hogyha ez önöknek segít, akkor nagyon szívesen megteszem. Az árnyék előadókkal ugye tudom, hogy április elején van egy találkozó már, talán ez egy jó lehetőség lenne az eszmecserére. Ahogy elmondtam a megjegyzéseimben is az elején, a sürg úgy tűnik, hogy az intézmények osztják ezt, hogy itt most sürgősen cselekedni kell, mert az ETS az egyik a prioritások közül, amely szerepel a közös intézményi nyilatkozatban. Ami a magas szintű munkacsoportot illeti. És hogy ez a munka hogyan kapcsolódik a meglévő rendszereken végzett munkával. Megpróbálok világosan fogalmazni. A következő lépés az az, hogy egy hivatalos jelentést közzétesz ez a magas szintű munkacsoport május elején, és ezután fogunk természetesen a tanácshoz is, illetve önökhöz is eljönni konkrét javaslatokkal. Ez lesz majd az eszmecsere alapja. Én ezt május közepéig szeretném megvalósítani. Remélem, hogy nem találjuk majd magunkat szembe semmifajta nagy meglepetéssel, már ugye zajlottak eszmecserék, többen önök közül feltettek kérdéseket is a magas szintű munkacsoport munkájáról, például az egységes interfészről, a közös adattárról, és így tovább. Tehát ez azt mutatja, hogy már eleve folyamatosan zajló eszmecseréről van szó, amely a lehetséges végkimenetelt érint. Ide a hivatalos jelentésben mondom, formális javaslatok szerepelnek majd és ez nagyon jó alapja lehet a közös eszmecserének a parlamenttel és a tanácsal arról, hogy akkor hogyan is haladjunk előre. És lehet, hogy vannak olyan javaslatok, amelyek aztán jogalkotási lépéseket igényelnek, változtatást esetleg a jogszabályokon. Az eszmecsere célja az lenne, hogy közös stratégiában tudjunk megállapodni, arról, hogy az adatok kezelését hogyan tudnánk hatékonyabbá és eredményesebbé tenni. És aztán együttműködni a közös stratégiát végrehajtva, vagy lehet ez egy úti terv is. A lényeg az, hogy az eszmecseréhez szükséges időt kihasználjuk, és ezen az úti terven is közösen szeretnénk végighaladni, tehát hogy tudjuk, azt hiszem ezt a pontot hangoztatta mindenki, Keller úr hangoztatta a legerősebben, tehát hogy mennyire fontos a meglévő dossziék lezárása, tehát hogy fejezzük be a még befejezetlen munkát, és hogy beszéljünk az interoperabilitással kapcsolatos jövőbeni munkatervről. Ezt én mindenképpen szeretném, de ennek a végrehajtásához először a többi dossziét kell lezárni. Ez észszerű eljárásmód szerintem a jelen körülmények között ez a legokosabb dolog, amit tehetünk. Mivel, hogyha megállapodunk egy munkaprogramon az interoperabilitással kapcsolatban, akkor rá eh, jövünk majd, hogy korábban lezárt dossziékra vissza fogunk térni, és ez lehetséges, igen. Pontosan úgy, ahogy a sziszel is eh, zajlik. Úgyhogy nem hiszem, vagy nem mondanám, hogy most itt bármifajta forra, bármit forradalmasítanánk itt a munkamódszerünkben. Ez egyszerűen a legkonstruktívabb munkamódszernek tűnik. Egyéb témákra is sor került, egyebeket is említettek a képviselők, nem akarok mindenre feltétlenül kitérni, de vannak, voltak olyan kérdések, amelyek az interoperabilitást érintették, ezekre vissza akarok térni mindenképpen. Azt gondoljuk, hogy az adat minőség és ennek az adat elemzésnek a minősége nagyon-nagyon fontos, életbevágó, tehát nagyon szívesen vitatunk meg konkrét javaslatokat önökkel, és ezek közé tartozik a finanszírozás, a kutatás felhasználása, hogy az adatelemzés minőségét javítsuk. És egyetértünk abban, hogy nagyon fontos, hogy az információkat időben meg tudjuk osztani, tehát az egységes keresést biztosító felület kapcsán majd még visszatérünk önökhöz. Tehát, hogy a határőrség és a többi szerv is hozzáférhessen egy egységes interfészen keresztül a keresőfelülethez, illetve az egységes adattárról is beszélünk majd, de az egységes adattárról nem tudunk tárgyalni, anélkül, hogy ezt önökkel megvitatnak, és önök egyetért tenének. Ehhez lehet, hogy jogszabályváltoztatásra lesz szükség. Én szerintem nagyon sok ér szór emellett, de ebbe majd az eszmecserék során részletesebben belemegyünk. Egyetértek azzal, hogy az áldozatokkal kapcsolatos tevékenységeket is folytatni kell, és a CT irányelvben felvázolt intézkedések nagyon fontosak, ez ugye a következő lépést jelenti. Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy mondjuk valamikor eszmét tudunk majd cserélni a kiberbűnözésről és az általános kockázatokról, amelyek felmerülnek a kibertérben. És itt is az ellenálló képesség, tehát a kibertérben az ellenálló képesség erősítése egy olyan téma, amelyek kapcsolatban konkrét javaslatokat kívánunk megfogalmazni. Tavasszal kezdjük a munkát, ugye a digitális egységes piachoz kapcsolódóan fog ez lezajlani. Enszip alelnök úr hatáskörébe tartozik ez, ugyanis lesz ott egy fejezete a kibertérről és az a kibertérbeni ellenálló képesség erősítéséről. És végül, de nem utolsó sorban, és aztán majd elmondják, hogy válaszoltam-e mindenkinek, válaszoltam a mindenre, a biztonság. az utolsó téma, amelyet említeni akartam. Tudom, hogy itt a szakbizottságban is téma volt ez. Az Egyesült Államok bizonyos intézkedéseket hozott, az Egyesült Királyság egy picit eltérő lépéseket tett, felvettük a kapcsolatot az Egyesült Királyság hatóságaival ezzel kapcsolatban, és lesz lehetősége jövő héten a hatóságoknak, hogy a repülésbiztonsági szakértők találkozóján beszámoljanak ezekről az intézkedésekről a többi Európa Unió, Európai Uniós tagállamnak és elmondják, hogy miért ilyen intézkedéseket hoztak meg. Egyébként, ha jól értem, akkor itt nem arról van szó, hogy valami fajta e, információra tettek szert a titkosszolgálataik, hanem kapacitás kibővítésről van szó az al egyes csoportjai esetében, tehát itt az ellen intézkedésekről lesz szó, de mondom, ezt a témát majd a repülésbiztonsági szakértők körében vitatják meg a jövő héten, és természetesen erről a vitáról is, erről az eszmecseréről is szívesen beszámolunk Önöknek. Én úgy gondolom, hogy itt ennyi. Köszönöm szépen a válaszokat. Az utolsó kérdés, Krisz, a utolsó jelentkező Griszbek asszony volt. Gondolom, hogy a többiek majd még akarnak szólni. Megköszönöm mindenkinek azt még egyszer, hogy itt volt. Tudom, hogy sokan megváltoztatták a programjukat is, a beosztásukat. Ahogy mondtam, folytatni fogjuk az eszmecserét Ferkel és Tibázió urakkal hétfőn a tanács két tagjával, a tagállamokkal, és beszélni fogunk a végrehajtásról, tehát talán jó lenne, hogyha el tudnának jönni, részt tudnának venni azon az ülésen is. Megköszönöm még egyszer a biztos úrnak és csapatának ezt a részletes eszmecserét, és örömmel várom a folytatást. Köszönöm, és köszönöm kollégák! Köszönöm.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

Kedves kollégák, ha mindenki készen áll, akkor áttérhetünk az utolsó napi rendi pontra. Nagyon köszönöm, hogy itt maradtak. Tehát, ha nem bánják, akkor kezdjük is el. Tehát ez a téma a végrehajtási jelentés az utas nyilvántartási adatállományról. Emlékeztetnénk mindenkit, hogy február 19-én adta ezt közre a bizottság mind a TFTP, mind pedig a PNR jelentések esetében. És teljesen őszintén azt tudom mondani, hogy Luigi Szoreka több mint jól képzett arra, hogy ez erre most hozzászólást tegyen. Tegnap egy másik főigazgató a DG Home-ból jött el hozzánk, és az ő szekciója végén nem akart már semmit mondani, mert ő volt, ez, ez volt az ő utolsó napja, mert most nyugdíjba megy, és pont a terrortámadás napján nem akart beszélni már erről. Ezért most most egy másik kolléga elkezdett, és ezért megkérném Luigi-t, hogy tartsa meg a hozzászólását. Köszönöm szépen, Claude. És nagy örömmel hoztam most el a bizottságnak Belinda Pike üdvözletét, aki most visszavonul egy hosszú és sikeres karrier után, amit a bizottság számos osztályán járt be. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöhettem hogy bemutassam a két legutóbbi felülvizsgálatról szóló végrehajtási jelentést a PNL és a TFTP megállapodásokról, amelyeket az Egyesült Államokkal kötöttünk. Az egyiket a másik után fogom tárgyalni, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre is. A személyes adatok átadása az unión kívülre természetesen érzékeny téma Európában. Ezért annak biztosítása, hogy minden kötelezettség és vállalás, ami a nemzetközi megállapodáshoz kapcsolódik, és amelyben megállapodtunk az Unió nevében, annak érdekében, hogy a polgáraink adatáinak átadása lehetővé, lehetővé váljon. Mindeközben nagyon fontos tehát ezeket az adatokat megvédeni, hogy méltányos és jogszerű módon kezeljék ezeket. A felülvizsgálatot konstruktív légkörben hajtottuk végre. Az Egyesült Államok beli kollégákkal együttműködtünk mind a két esetben. Ami a PNR-t illeti, az EU tárgyalócsoportját egy bizottsági tisztviselőn kívül egy adatvédelmi szakértő alkotta a francia hatóságoktól, és volt még egy Egyesült Királyságbeli szakértő is velünk. Ez segített abban, hogy jobban megértsük, hogy hogyan használják az Egyesült Államokbeli hatóságok az adatokat. Közvetlenül kommunikáltunk velük annak érdekében, hogy megértsük, hogyan használják célzottan az információt. A TFTP felővizsgálata egy bizottsági tisztviselő részvételével került megtárgyalásra, de az adatvédelmi hatóságoktól is jöttek ketten, és a eurojust is jött egy igazságügyi szakértő. Ahogy ez mindenki számára ismert, ez a jelentés az unió jelentése, de az Egyesült Államoknak is lehetőséget adtunk, hogy hozzászólást tegyen. És ez egyértelműen segít abban, hogy az ő véleményüket is figyelembe vegyük de mm, azonnal elmondom azt is, hogy miért nem vettünk egyes megjegyzéseket figyelembe, mert azokkal nem értettünk egyet. Kedves Claude, a fő üzenet mind a két jelentés esetében az, hogy ezt nagyon pozitívan értékelték, és ami az alapvető biztonsági záradékokat és ellenőrzéseket illeti, ezeket megfelelően hajtják végre az Egyesült Államok beli hatóságok. Kezdjük a PNR jelentéssel. Itt azt tudom elmondani, hogy a közös felülvizsgálat eredménye az, hogy az Egyesült Államok az abban lefektetett feltételek mentén hajtotta azt végre. Az előző felülvizsgálatban 2013-ban tett valamennyi javaslatot, vagy azóta már megvalósították, vagy legalábbis sikerült előrelépni. lépni ezeken a területeken. És elmondom még egyszer, hogy megkértük az Egyesült Államok beli hatóságokat is, hogy néhány dolgot végezzenek el jobban. Az adatvédelmi és az adatfeldolgozási utasításokat szintén betartotta. És ez a részévé fog válni a megállapodások következő felülvizsgálatának. Itt szélesebb körben is megvizsgáljuk a PNR rendelkezéseket, és erre is vissza fogok térni. Nem fogok rámutatni az összes eredményre, elnök úr, mert rövid a nekem kiszabott idő, de szeretném kiemelni azokat, amelyeket mi említésre méltónak tartunk. Ahogy ez mindenki számára ismert, a hatály tekintetében a PNR rendelkezések az Egyesült Államok és az EU közötti repülőjáratokra vonatkoznak. De meggyőződtünk arról, hogy az Egyesült Államok ugyanolyan védelmi követelményeket alkalmaz. A PNR keretében beszerzett adatokra, mint az EU-n belüli adatokra. az ottani belbiztonsági hivatal egy olyan szűrőt alkalmaz, ami a 19 adott elemre vonatkozik, és a magánélet védelmével foglalkozó európai hatóság közölte velünk, hogy semmilyen nem engedélyezett adatot nem gyűjtött az amerikai fél. Ami az ötödik cikket, az adatbiztonságot illeti, a hatóságok itt is egy konkrét eszközt vezettek be, Ez az úgynevezett eh, CBP, vagyis eh, határvédelem eh, rendszere, és ez biztosítja azt, hogy csak azok férnek hozzá ezekhez az adatokhoz, akiknek ezt engedélyeztük. Nem volt a magánélet sérelmével kapcsolatos probléma az uniós polgárok viszonylatában az első és a második felülvizsgálat között. Ellenőriztük, hogy az érzékeny adatokat törlik, vagy felismeretetlené teszik, ez a hatodik cikk, és az amerikai fél azt állította, hogy soha nem fértek hozzá érzékeny adatokhoz. Tudom, hogy fontos az átláthatóságról is beszélni az európai adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban, de itt is megállapítottuk azt, hogy információk széles köre volt online hozzáférhető, és a kinti belügyminisztérium, illetve a vonatkozó magánélet védelmével foglalkozó osztály is mindig tiszteletben tartotta az utasok jogait. És egyetlen utas sem kérte az adatai módosítását, helyesbítését vagy törlését. Végül pedig A 2015-ben életbe lépett jogorvoslati törvény szintén érvényes volt a PNR esetekre, és ez egyértelműen egy általunk üdvözölt fejlemény, ahogy azt bizonyára önök is elismerik. Sok mindenen kell még ugyanakkor dolgozni, koncentráljunk ezekre a területekre. Az európai tárgyaló csapat tíz ajánlást fogalmazott meg. Javasoltuk, hogy fejlesszék a, a naplózás rendszerét, ez segíteni a megállapodás jobb megvalósítását. Konkrét okok miatt a PNR adatokat megosztják más ügynökségekkel és partnerekkel is. Javasoltuk azt is, hogy vizsgálják meg bővebben, hogy miért kötötték bűnöldözési ügyekhez helytelenül az adatok olyan nagy részét, és kértük, hogy ezzel valamit próbáljanak megkezdeni. Egyes ajánlásokat az első felülvizsgálat óta már megfogadtak, és ezért az ottani kéréseinket meghallgatták. Az uniós tárgyalófél még kitért egy problémára, ami 2013-ban még gondot okozott, és azt kell mondjam sajnos, hogy ez még 2015-ben is gondokat okozott. 2013-ban még inkább egyéni szinten kaptak hozzáférést az adatokhoz. Megtudtuk, hogy ennek az oka a képzés és a felügyelet. Itt az amerikaiaktól pontosítást kértünk, és ellenőrizni fogjuk ezeket a következő közös értékelésen. Ami ezt a közös értékelést illeti, ahogy azt önök is tudják, ez nem ugyanaz, mint a felülvizsgálat. Ez, a felülvizsgálat ez két évente történik, vizsgálja a vállalásokat és kötelezettségeket. Az értékelés pedig ennél szélesebb körben vizsgálódik, és arra kíváncsi, hogy vajon a megállapodás céljai teljesülnek, hogyha van operatív érték, hogyha valóban szükségesnek bizonyul ez a rendelkezés, és hogy még mindig megfelel a céljának. Bizonyára emlékeznek még rá, a parlament kérte ezt a rendelkezést. Fontos még emlékezni arra is, hogyha ez az értékelés már 2016-ban megtörtént volna, mi a bizottság részéről várni akartunk arra, hogy az Európai Bíróság megalkossa az ítéletét az EU-Kanada megállapodás tervezetről, hogy a közös értékelést az Európai Bíróság kritériumai alapján tudja elvégezni. Egyértelműen következetlen lett volna az értékelést ezelőtt elvégezni, és ezt egyértelművé tettük az amerikai kollégáknak is. Claude, ha megengeded, akkor áttérnék a TFTP-re. Erről a megállapodásról is elmondhatjuk, hogy megfelelően átültetésre került, és az előző közös felülvizsgálatot az Egyesült Államok beli hatóságokkal is megvitattuk. A TFTP nagyon releváns eszköznek bizonyult az elmúlt két évben. Ezt európai, de nemzeti bűnöldöző szervek és az Európol is megerősítették, mert az Európában történt terrortámadások alapján is használták. Bizonyára kaptak már önök is erről egy tájékoztató anyagot. A bűnöldözési munkához hozzáadott jelzések a TFTP rendszerből igazolják annak a hatékonyságát. Fő azt mondhatjuk el, hogy a jelentés megerősítette, hogy a két működő kontrollmechanizmus, az egyik az éppen az Europol által végzett ellenőrzés, illetve az európai az EU által kinevezett megfigyelők. Tehát ez a folyamat jól működik. Ez biztosítja, hogy a szabályoknak megfelelően és zökkenőmentesen hatékonyan történik az ellenőrzés. Még egy elem, amit szeretnék kiemelni, hogy az adatok megőrzésének az időtartama a megállapodás szerint legfeljebb 5 éves lehet, és ezt tiszteletben is tartják. És ezt volt lehetőségünk ellenőrizni is. Tehát összességében kielégítő volt ez a felülvizsgálat, és ahol azt kértük az amerikaiaktól, hogy tegyenek meg többet, az, az volt, hogy azt javasoltuk nekik, hogy lépjenek még több kapcsolatba a tagállamokkal az Európolon keresztül, és használják látványosabban azokat az eszközöket, amelyek rendkívül lényegesek voltak a legutóbbi támadások során. És úgy látom, hogy a tegnapi londoni támadás esetében is a TFTP ellenőrzéseket kérték az érintett tagállamok. És ezeket az adatokat meg is kapták az Egyesült Királyságbeli hatóságok. Itt most be is fejezem, elnök úr, hogyha ezzel mindenki egyetért, 17 percig beszéltem, tehát nagyon örülök, hogyha valakinek a kérdéseit megválaszolhatom. Köszönjük szépen, Luigi, ezt a kimerítő beszámolót. Köszönöm szépen a kollégáknak, hogy ilyen sokáig itt maradtak. Elnézést, hogy ilyen sok mindent tűztünk ezen a héten a napi rendre. Nagyon örülök, hogy ezt még végig tudjuk vinni. Ki szeretne elsőként hozzászólni? Igen, Viki már jelezte ezt, Sophie, Monika, mit is művelek? Én kezdek már belefeledni. Én kérdezem, hogy ki akar hozzászólni? Semmilyen formalitás nincs már ebben a munkában. Elnézést kérek, kicsit fárasztó hetünk volt. Beki. Parancsolj. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a jelentést is. Nagyon örülök, hogy hallhattok a végrehajtásról. A legtöbb pont úgy tűnik, hogy rendben működik, vannak még nyitott kérdések, ezzel sincs baj. Úgy tudom, hogy a szélesebb körű értékelés még nem készült el, de mégis szeretnék még egy kérdést feltenni. Nem tudom, hogy tud-e most válaszolni, de ez nem szerepelt az értékelésben sem, de talán a következő értékelésben már lehetne ezzel foglalkozni. Ugyanis az egyik kérdés az, hogy jó, most többé-kevésbé jól működik ez a rendszer, sikerült átültetni a gyakorlatba. A kérdés az, hogy mennyire releváns ez a két intézkedés a szervezetbűnözés és terrorizmus elleni küzdelemben. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt láttam bizonyos statisztikákat arról, hogy hány találatról szóltak a tagállamok, amikor a PNR-t használták, de elnézést kérek, de soha nem kaptam semmilyen statisztikát arról, hogy ezeket az információkat hányszor vették figyelembe, hányszor vezettek ezek nyomozáshoz, vagy hányszor használták ezeket valóban egy olyan eljárás során, amely a szervezett bűnözés vagy terrorizmus felfedéséhez vezetett. Lehet, hogy talán van valami általános képe arról, hogy mennyire volt ilyen értelemben hasznos a PNR. Ami pedig a TFTP-t illeti, van ez az általános elgondolás, hogy természetesen az nagyon jó, hogyha fel akarunk lépni a szervezett bűnözés ellen, és ilyenkor a pénz útvonalát kell követni. Ez tehát egy általános nézet, és a lényeg pedig az, hogy valóban működik ez a módszer. És ha még egy szélesebb képet festünk is az egészről, tehát a nemzetközi szervezet bűnözést úgy tekintjük, hogy ez szorosan kapcsolódik a terrorizmushoz, akkor vajon mind a két intézkedés ad nekünk többet információkat arról, hogy mi történik? Különösen a TFTP-vel kapcsolatban eh, kérdezném, hogy ez vajon releváns eszköze képes-e ez megállítani legalább eh, néhány formáját a terrorizmus finanszírozásának. Egyértelmű, hogy soha nem jutunk el száz százalékig, de az elmúlt években eh, képesek voltunk néhány információt jelenteni, és talán a terrorizmus finanszírozásának egyes részét sikerül kiköszöbölni. Köszönjük szépen, Birgit. Mónika következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem van. Az első, vannak már most olyan tagországok, akik használják a PNR adatokat, és bizonyos tapasztalatokat már gyűjtöttek. Az adatok cseréje, amelyek fontosak az adatcsere szempontjából, milyen mértékben működik jól a koordináció? látni, milyen problémák vannak, milyen nehézségek, merülnek vajon fel, hogyha majd mindenki használja ezeket, illetve ezek összegzésénél késlekedik eh, a folyamat bizonyos tagországnál. Fontos, hogy ezeket az adatokat egybevonják, és ebből uh, mindenki ezt közösen használni tudja, azért, hogy értelmes legyen a felhasználás második megjegyzés Neumann professzor az Europol konferenciáján megismételte azt, hogy ő főként a mikrofinanszírozás játszik jelentős szerepet, és nem pusztán a nagy pénzügyi kérdések. A tagországok között létezik-e már jó gyakorlatok cseréje, mit lehet tenni annak érdekében, potenciális elkövetőket be lehessen azonosítani Berlinben, láttunk erre például most Londonban, hiszen ők kisebb bűncselekményeket követnek el. Először van-e erről információ cseresleg az Europolon keresztül a TFTP-nél a következő érdekel. Vannak már európaiak is, akik részt vesznek a TFTP programban. Az amerikaiaknál vannak európai erők is. Hát, mikor tudjuk ezt már végre magunk is megoldani az amerikaiak nélkül? Mindig nem látom azt, hogy az amerikaiak húzzanak ebből hasznot, jobb lenne ezt saját felelősségben végezni olyan adatoknál, amelyeket fontosnak tartunk hogy ezeket eh, az USA-val kicserélhessük. Köszönöm. Thank you very much. Sophie, please. Yes, thank you. Well, I, I... Köszönöm, Sophie. Csak meg szeretném ismételni, ami elhangzott, illetve az utolsó mondatot. Amikor a PNR-ről és TFTP-ről szóló megállapodásokat elfogadtuk, akkor felmerült a kérdés, hogy miért nem mi keressük meg az adatokat, és miért nem mi adjuk oda az amerikaiaknak azokat az adatokat, amelyeket kérnek. Azt mondták nekünk, hogy ez pénzkérdése. Úgy tűnik, hogy most itt még tovább lépünk, annak idején nem erre számítottunk, és egy dolog felkeltette a figyelmemet, amit öntől hallottunk, az ernyő megállapodás, illetve a jogi jogorvoslati aktus a PNR-re és a TFTP-re is vonatkozik, hogy esetleg ezt félreértettem? Hát ez itt egy probléma. Én az Európai Bizottsággal folyamatos információ cserében állok. Ők elismerték azt, hogy a magánszérrel vonatkozó aktusból kikerült a TFTP és a PNR, ez más, mint a jogi jogorvoslati aktus, de úgy tűnik a kettőt mégiscsak összekerül a bizottság, zsonglőrködik a kettővel, ez nem egy aprócska ő, szeretnék választ, megoldást hallani, magyarázatot. Olvastam a, a kollégái levelét, meg tudja erősíteni azt, hogy az amerikaiak még mindig nem döntöttek arról, hogy átvizsgálják, illetve hogy a PNR és a TFTP rendszereket kiveszik a magánszféravédelmére vonatkozó aktus alól. Itt hát az ernyő megállapodás ebben az értelemben nem lépett életbe, és a jogi jogorvoslati aktus nem számít itt. Judit, köszönöm szépen, elnök úr. Azt mondta, hogy nem volt olyan utas, aki a saját PNR adatait kérte volna. Ezt jól értettem, vagy félreértettem? Ha jól értettem, akkor hogy lehet az, hogy senki nem kérte eddig még a, a saját PNR adatait, illetve nem kérte ezt, hogy ezeket vonják vissza. Ez esetleg ahhoz kapcsolódik el, hogy nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy ezek az adatok bekerülnek a rendszerbe. Említett azt a tényt, hogy még mindig várják az Európai Bíróság ítéletét az EU-Kanada PNR adatokról, minden, minden ilyen kíváncsiak vagyunk, várjuk a végeredményt. A főügyész úgy tűnik igen alapos. Mindez vajon mit jelent Mexikóval, Koreával, Japánnal kapcsolatos tárgyásokra nézve? Ez a benyomásom, hogy ez az ügy még napi renden van velük kapcsolatban. Ami a TFTP-t illeti, ezt gondolom első alkalommal mondja egy köztisztviselő nekünk, hogy valamire használjuk az adatokat. Nem tudom, hogy ön csak elszólt el magát, és amikor azt mondta, hogy tegnapi terrorista támadásoknál az Egyesült Királyságban az USA kért információt az ügyjel kapcsolatban. Tehát őszintén szólva első alkalommal kapunk betekintést arról, hogy ezeket, az adatokat használják. Ehm, ezt csak folytassák, hiszen továbbra is várunk még bizonyítékokat a TFTP adatok felhasználásával kapcsolatban. És végül elnök úr, volt vita az Európa európai TFTP-ről, TFTS-ről, hol is tartunk itt ebben a vitában, ez érdekelne engem. Anélkül, hogy túlságosan lelkes lennék, de hogyha ez felülírja, vagy megoldaná az adatvédelmi kérdéseket az USA-val, akkor azt gondolom, hogy itt már még miről beszélnünk. Köszönöm, Stevenson asszony. Helga. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Én is köszönetet szeretnék mondani a bizottság magyarázataiért, a, a TFTP-re vonatkozóan és a PNR adatokra vonatkozóan. Fontos, hogy ezekkel kapcsolatban információt kaptunk, és én fontosnak tartanám a folyamatos információ cserét is, jogunk van az informálódáshoz, illetve fontos az egyensúly kialakítása, az egyensúly kialakítása a magánszélvédelmével kapcsolatban. Belgium a megvalósítást illetően élen jár, Belgium ezt kibővítené a nemzetközi vonat és busz forgalomra is, nem csak a utasokra. Ön hogyan látja ezt? Mit gondolnak arról, hogyha vannak más olyan tagországok, hogy lennének, akik hasonló dolgokban gondolkoznak? Jó lenne, hogyha ön is szólna néhány szót arról, hogy vannak olyan tagországok, akik esetleg már elfogadtak jogalkotást mindezzel kapcsolatban, vagy egyszerűen mindez marad az légutasok szintjén. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Luigi, parancsolj, visszaadom a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Claude, és köszönöm szépen tisztelt képviselők figyelmét, kérdéseit. Sorban veszem a kérdéseket, és vannak olyan kérdések, amelyek részben fedésben vannak. Hogyha egy olyan adatról beszélünk, amely megjelenik, amikor egy tagország adatot keres a PNR rendszerben, illetve a TFTP-nél, ahogy a más módon is, én egyetértek önökkel abban, hogy itt még van mit javítani. ami a megállapodás megosítását illeti. Én biztos vagyok abban, hogy amikor az európai PNR működik, akkor a tagországok képzettebbek lesznek, és jobban ki tudják eh, használni azt az információt, amely nemzetközi megállapodásokból adódik. Időre van szükség az új rendszer létrehozásához, de ha ez már működik, a bizottságtól hallottuk a határidőt, és azt gondolom, hogy a mi megállapodásunk adatai is hasznosabbak lesznek. Ami a TFTP-t illeti, itt más a helyzet. Talán az Európol eh, helyzete miatt is, hiszen az Európol eh, szűrőszerepet tölt itt be, illetve a Europol megragadhatja a kezdeményezést, eh, felveti a kapcsolatot az USA-val, a tagországok kérésére gyűjthet adatokat, illetve az adatokat visszacsatornázhatja a tagországokhoz az adatok rendelkezésre állnak, és elnök úr, mi ezeket szívesen megosztjuk önökkel formális módon is. Azzal kapcsolatban, hogy a TFTP konkrétan meg tudott állítani terrorizmus finanszírozást, ez a, a mikrofinanszírozás kérdéséhez vezet el bennünket, Olmájer aztán kérdéséhez, a legutóbbi terrorista támadásoknál terroristák nem használtak óriási pénzeket. Ez azt jelenti, hogy jelentős támogatást kaptak képzésre ugyan, illetve a szerveződésükhöz. Tehát limitatív volna, ha csak azt a pénzt számítanánk ebbe bele, amit konkrétan arra használtak fel, hogy a támadást lebonyolítsák. Legutóbbi bizottsági elemzés óta, 2013 óta elhangzott az, hogy a TFTP sok szempontból nem volt megfelelő, a költség csak az egyik indok, de más indokok miatt is, a hatékonyság miatt is, egy lehetséges Európai Uniós TFTP miatt is. A biztonsági helyzet jelentősen megváltozott. Többször hallották már azt, hogy házon belüli grassroot terrorizmus van, több ilyen, és a TFTP az Európa Eurozónán belüli transferekre nem terjed ki, csak az eurozónán kívüliekre. Éppen ezért a bizottság újból indította az értékelését, azért, hogy egy EU-s TFTS jöhessen létre. Az európai bizottság mentoring riportot készített, tehát a munka elindult, és önöket nyilván érdekli az, hogy hatástanulmányt készítünk, annak érdekében, hogy az év végén önöknek beszámolhassunk egy konkrét javaslattal az EU-s TFTS-ről. Ez pedig azokat a e, területeket fedné le, amelyeket a TFTP nem fedett le, hanem amely kiegészíti mindezt. És a cél egy európai TFTS kialakítása volna. Ami a jogorvoslatot illeti, elnézést kérek, ha rosszul fogalmaztam, Én azt szerettem volna mondani, hogy az, hogy 2015-ben nem használták a jogorvoslatot, illetve használni kezdték, ez PNL szempontból is üdvözlendő. Még akkor is a keret megállapodás, illetve az ernyő megállapodás nem alkalmazhatók közvetlenül a PNR-re. Egy következő értékelés is készül majd az év második felében, és megpróbáljuk felmérni majd a, a PNR védzáradékok hatékonyságát az új aktus kapcsán. Sargentini asszony kérdésére reagálva, igen, senki nem kérte az átadott adatok korrigálását. A weboldalon Hát nagyon sok információ férhet, eh, ehhez lehet hozzáférni, ahhoz, hogy minden utas használni tudja a rendelkezésre álló eszközöket. Sargentini azt, azt annak mondom, a jelenlegi tárgyalások kapcsán egy nyitott tárgyalásunk van Mexikóval, a bizottság eh, mandátumot eh, kapott 2015-ben, változtak a tárgyalások, és várjuk az ECG véleményét. japán és a koreai félt is meg fogjuk kérdezni, de ez informális egyenlőre. Egyértelműsítettük azt, hogy nem lesznek tárgyalások az ICG e véleménye előtt, illetve az értékelés előtt, ami pedig a vasúton utazókat illeti, az európai irányel, mint ahogy önök tudják, nem tervezi azt, hogy más típusú közlekedési formákra is kibővítenénk a hatályt. Vannak olyan tagországok, akik formális munkacsoportban azon fáradoznak, hogy felmérjék, vajon erre szükség van-e. A bizottság jelenleg nem lép ebben a kérdésben és megpróbáljuk megérteni a szükségességet, az arányosságot olyan felépések esetében, amelyeket a tagországokkal tennek végre, és ezután fogjuk a szükségességet felmérni. Szofi, csak egy plusz kérdés, rövid plusz kérdés, pótkérdés. Szeretnék természetesen írásban magyarázatot kapni. Ami az ernyő megalapodást illeti, ez uh, vonatkozik a PNR-re és a TFTP-re. Pont az ellenkezőjét mondta ennek. Lényeg az, hogy a uh, jogorvoslatról szóló aktus és stb. stb. azt jelenti, hogy a PNR és a TFTP nem, fognak, nem fog vonatkozni a magánszférre a védelmére vonatkozó szabályozás. Nem mondom, hogy ebbe belemenne az amerikai fél, de a bizottság írásban nyilatkozott, írásban arról, hogy ez itt a helyzetállás. És minden alkalommal, amikor egy vitán ezt felvetem levélben, a parlamenti kiszóba kérdésben, akkor úgy tűnik, mintha a bizottságnak fogalma sem volna arról, hogy mit csinál. De hát én nagyra értékelném azt, hogyha írásban választ kapnék a bizottságtól, egy választ, nem különböző válaszokra gondolok különböző dicsőktől, egy magyarázatot szeretnék arról, hogy hol tartunk a, a megállapodásnál, a jogorvoslati aktusnál és a magánszérre vonatkozó aktusnál. Köszönöm. Csak nagyon-nagyon röviden. Elnézést, hogy rosszul fogalmaztam. Ami a PNR adatokat illeti, a kérdésem az volt, hogy igen, én tudom azt, hogy az értékeléseknél ezt az információt kapjuk, hogy az Egyesült Államok elmondták, hogy tudomásuk van bizonyos bűnözőkről, viszont amit sosem láttam, és itt kezdődik a kérdés, hogy mit tettek a tagországok ezekkel az információkkal. Tehát ha bármi is történt, volt nyomozás, vagy bírósági ítélet, határozat. Biztos vagyok abban, hogy nem hallottam semmit arról, hogy esetleg a parlament vagy a tagországok ezt nyomon követték volna. Tehát mennyire hatékony ez, használjuk -e ezeket az adatokat, utána járunk annak, hogy mi az adatok mögött. Olyan esetben hazugságtól kapunk információt, vagy pedig egyszerűen ez bekerül, egy nagy kosárba, és senki nem foglalkozik vele. Krisztin, csak nagyon-nagyon röviden. Elnök úr, eddig még én nem kértem lehetőséget, de gyors leszek. Visszatérve arra a válaszra, amit Sargentini asszonynak adott, nekem ugyanez volt a reakcióm, ön azt mondta, hogy nem próbáltak hozzáférni az adatokhoz, illetve ezeket módosítani, javítani, korrigálni. Akkor ebből azt a következtetést vonhatjuk, hogy minden rendben van? Nem kéne felvetni magunkban azt, hogy van esetleg további probléma, hiszen a eh, megállapodás megvalósításánál ez jelentős gondot okozott az információ, illetve az a lehetőség, hogy a polgárok hozzáférhessenek az adatokhoz, illetve hogy ők tudják azt, hogyan férhetnek hozzá, illetve hogyan lehet ezeket korrigálni. Köszönöm. Köszönöm. Luigi, parancsolj. Madame Intveld, certainly. Uh, I understand that you are writing anyway. Intveld asszonynak mondom, természetesen írásos választ fog kapni. Igaza van, nagyon uh, és igaza van, amikor azt mondja, hogy ez egy nagyon összetett téma, itt több uh, osztály is érintett, tehát azt garantálhatom, hogy mindenképpen írásos választ fog kapni. Cipelasszony is feltett egy kiegészítő kérdést, hát nyilvánvaló, megvannak az információk, hogy a tagállamok hogyan használtak, mit használtak. A PNR irányelvben is a bizottság fontos szerepet játszik, tehát meg fogjuk tudni válaszolni majd a kérdését, és végül pedig a legutolsó dolog, amit ugye kiderítettünk, hogy a DHS tehát a belügyi minisztérium az a honlapján az utasoknak információt kell, hogy adjon. Mi ezt hivatalosan kértük egyébként, és láttuk a dokumentációt, tehát ezt elmondhatom, és azt az információt is elmondták nekünk, hogy nem használják az utasok ezeket az eszközöket, amelyek pedig a rendelkezésükre állnak. Köszönöm szépen, Luigi. Talán itt lezárhatnánk ezt. Szeretnék köszönetet mondani Luigi-nek, és mindenkinek megköszönöm, hogy itt volt. Nagyon hosszú és nehéz heti munkán vagyunk túl de hát egész egyszerűen ugye nem volt választási lehetőségünk, és sokszor van olyan, hogy már nem tudok szót adni, akkor már nem tudnak hozzászólni, csak hallgatni, és itt ülnek. Megköszönök, megköszönöm a munkát minden képviselőnek, nagyon nehéz napi rendet tudtunk végigvinni ezen a héten. Hasonló lesz a helyzet a jövőben is, és ez így folytatódik, de még egyszer mondom mindenkinek, hogy nagyon köszönöm ezt a munkát, az együttműködést, és kellemes hétvégét kívánok majd mikrofonon kívüli megjegyzést.